használatát a különböző politikákba és fellépésekbe vonják be. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen! Ezen szóbeli kérdéssel kapcsolatban lezárult a vita, és folytatjuk a következő napirani pontunkkal, amely Kámerevelt asszony jelentése a csatlakoztatott tévéről, és arra kérem a Jelentés jelentéskészítő négy percben foglalja össze mondandóját. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, először is az árnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani. Szerintem nagyon időszerű a jelentésünk, mert eh, egyre inkább azt láthatjuk, hogy nagyon fontos váltások előtt eh, állunk. A média konvergencia egy nagy területet nyit meg. Sokan úgy gondolják, hogy a média szabályozást ugye verseny érdekében fel lehet eh, adni, más viszont eh, az internet eh, megzavarlásától tart, viszont egy, egyik sem a jó út. A média politikai eszközökkel társadalmilag kívánt hatásokat kívánunk elérni, viszont ezt a területet másként kell kerülni. A média területén kultúra és gazdasági érdekek vannak, egyértelmű, hogy a média tartalmakat nem lehet átfogóan szabályozni, kreatív ötleteket kell kifejleszteni. Vannak új szereplők is a piacon, platform szolgáltatók, gyártók akiket bizonyos irányelvekkel nem lehet bevonni. Viszont nem lehet altanálónak sem lenni, hogy mi, annak függvényében, hogy milyen fajta tartalmakat lehet megjelentetni. A tartalmak nagyon fontosak ezek ezen a területen, és ezért Figyelembe kell venni a jogszabályozóknak ezt és Alapvető elveket vetünk fel a jelentésben, és nem adunk választ minden egyes kérdésre. Meg vagyok arról győződve, hogy a megfelelő média szabályozásnak törekednie kell az önszabályozásra és illetve a társszabályozásra is. Csak így lehet az állami kihatást korlátozni, anélkül, hogy fel kellene adnunk a gyerekek védelmét, vagy a megfelelő reklámszabályozást. Min, minden szolgáltatónak meg kell lennie ezeken a hibrid tévéken. És mindenképpen figyelembe kell venni az általános társadalmi igényeket is. Nem lehet az, hogy a jövőbeli platform szolgáltatók vagy a TV gyártók határozzák azt meg, hogy mit látunk a képernyőn, vagy mit nem. A végezetül majd úgyis a nézőnek kell eldönteni, hogy milyen tartalmakat szeretne. Biztosítanunk kell azt, hogy ez egyszerű és felhasználóbarát, mert most is vannak jelek arra, hogy nem lesz megfelelően védve a, a jel és a tartalom, és ezért mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a idegen tartalmak csak akkor legyenek hozzáférhetőek, hogyha a néző vagy a főtartalom szolgáltatója azt jóvá hagyja. A tévé és az internet összenövésével újfajta reklámformák alakulnak ki. Itt jelenleg nagyon szigorú szabályok vannak, viszont a lineáris szolgáltatónak bármit lehet. Ez a rádió szolgáltatókat azonban pénzügyi problémák elé állíthatja. Az, hogy percenként számláljuk eh, ezeket az időtartamokat, az eh, elavult, viszont eh, annak továbbra is magánügynek kell maradnia, hogy valaki egy orvos sorozatot vagy egy riportfilmet néz. Mindenképpen látnunk kell azt, hogy ez az új média világ nagyon sok új szép dolgot kínál, viszont megvannak a veszélyek az alapvető jog szempontjából is itt. Mindenképpen megpróbáltam néhány problémát felvetni, amelyekkel kapcsolatban a következőben el kell majd gondolkoznunk. Köszönöm szépen. Kámevert asszony, most a spontán felszólalások következnek. Ferhájn asszony az első a sorban. Köszönöm szépen. Petra Kamer asszony a konvergenciában levő médiavilág egy részéről szól. A tartalmak egyre inkább összemosódnak az internettel a Smart TV ezen konvergáló média ágazatok egyik lehetőségét kínálja. A klasszikus műsorszolgáltatók kínálatát összekapcsolva a neten található műsor kínálatokkal. Ezáltal az audiovizuális irányelv szigorúbb szabályozására van szükség, mint az elkereskedelem és egyéb ö, ö, szomszédos jogszabályokkal kell összehangolni ezt. Válaszokat kell találni arra, amely megőrzi az internet nyitottságát egyrészt, másrészt a társadalmi relevanciájának is megfelel, a, már a, a szolgáltatott műsorok ö, társadalmi relevanciáját is megjeleníti. A konvergenciával tehát tovább kell foglalkoznunk. Ez a jelentés ez irányba tett jó lépés, az első lépés. Köszönöm a jó együttműködést a jelentéstevő asszonynal. Köszönöm. Ver úr. Ver következik. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálok a rapportőrnek a Kulturális Bizottság nevében. Ez a téma egyre növekvő fontosságot ölt. A televízió befolyásolja a társadalmat. A jelenlegi audiovizuális irányelv csak a televíziót, a hagyományos televíziózást fedi le. Ehhez képest újabb és újabb technológiák születnek, amelyek ötvözik a televíziót, más eh, médiumokkal. Egyre nagyobb hatalma lesz ezeknek a szolgáltatóknak, eh, amelyek befolyásolni tudják eh, a tartalomhoz való hozzáférésünket. A változásokhoz igazodnunk kell, beleértve a hibrid televíziózást is. Beszélnünk kell a személyes adatok védelméről, a hozzáférésről, a csatlakozás lehetőségéről. Biztosítanunk kell a kompatibilitást és a monopóliumok kialakulását is meg kell tiltanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Nem csoda az, hogy liberálisokként ezt a jelentést ma elutasítjuk, mert igazából egy cenzúráról van szó, még akkor is, hogyha ebből a jelentésből ezt nem lehet egy egyben kiolvasni, de ebbe az irányba halad a jelentés. És egyértelműen ki kell emelni azt, hogy Kamerafert asszony, nem akarunk mindent szabályozni, nem akarjuk azt, hogy a politikusok szabályozzák azt, hogy mit látnak az állampolgárok. Politikai tevékenység által nem lehet ezt kijelenteni, hogy mi a jó a fogyasztónak, és ami nem jó a politikusnak, ezt elutasítjuk. Szerintem ez az első lépés a cenzúra irányába, és pontosan ezt mi liberálisként nem szeretnénk. Mindenképpen a sokszínűségre kell ö, törekedni az állami közszolgálati televíziók részéről, vagy a magántelevíziók részéről is. Szerintem a fogyasztó jól tudja dönteni azt, hogy mit akar ő látni. Köszönöm szépen Hírs asszonynak a hozzászólását. Clarkin asszony szó. A hibrid televízió izgalmas innováció. A hardware alapok nagyon sok lakásban megvannak ehhez, ám csak most indul a forradalom a szoftverfejlesztés révén. Ez a jelentés rámutat azokra a kihívásokra, mint a média pluralizmus, a reklám és a kiskorúak védelme megkövetelés felvet. Az is fontos, hogy az európai tartalomszolgáltatók közötti méltányos verseny biztosítása kerüljön, erre vannak jogszabályok. Média platformokra ezek nem vonatkoznak. És az audiovizuális reklámozás, valamint a kiskorúak védelme is nagyon fontos, mert ez az internet területén nem érvényesül. Ezért kérjük a bizottságtól, hogy egy megfelelő európai keretet hozzon létre a tartalom és integritás tekintetében, hogy ugyanaz legyen, független attól, hogy széles sávon, interneten vagy egyéb média platformokon kínálják a televízió nézőnek. Nagy-Britanniában és Európában arra is fel kell figyelmet, hogy sok területen nagyon gyenge az internet infrastruktúra. Ha ez továbbra is így marad, akkor a hibrid televízió csak azon számára lesz egy luxus szolgáltatás, akik nagyvárosokban laknak magas internet hozzáférés, sebesség internet hozzáféréssel. Erre is gondolnunk kell tehát. Ósinádelfos Melzer. Köszönöm. Melzer, Melzer úr következik. Köszönöm szépen, aki a Connected TV alatt a, e, azt értjük, hogy a TV és az internet összefog fog nőni, viszont ez szerintem ez túlságosan um, egyszerű elképzelés ez el, erről, viszont egyértelmű az, hogy a TV klasszikus értelmű uh, fogalma egyre inkább uh, már elavult lesz, sokkal inkább a tartalmakról van szó a tévén, amit itt kínálnak és fogyasztanak. Különböző uh, linkeket, média, tárakat gyűjtenek össze, és ezt lehet egészen specializálni, és vannak olyan közösségi oldalak, amelyek egy adott adásnak vannak szentelve. Ez mindenképpen kihívás az európai jogi keret számára. Például felmerül a kérdés, hogy a reklám és a fiatalok védelme e, elegendő-e jelenleg ebben a jogi keretben, és meg kell vizsgálni azt is, hogy a nemzeti szabályozók tényleg lépésnek kell tartani a technika fejlődésével. Adelfos Boris. Köszönöm, Boris képviselője szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni jelentéstevőnknek a Kulturális Szakbizottság nevében és köréből. Kiváló jelentés született. Fontos is, mert a médiapiac és a médiaszolgáltatások piaca gyorsan változik. Láthatóvá válik egyre inkább, hogy a kábeltelevíziózás, digitális televíziós, internet összeolvadóban vannak, hatalmas potenciált rejt magában ezek kombinációja. Az felvet azonban nagyon nagy súlyú kérdéseket, és például a gyerekek védem, hogyan vigyük meg a gyermekeinket. Egyes reklámoktól, hogyan lehet korlátozni a reklámozást, szabályozni azt, és Ebben persze a nézőknek és a fogyasztóknak is kell hallatni a szavát. Fontos volna aztán gondolnunk is a, a fogyatékkal élőkre, a gyengén látókra. nagyon jó indítóanyag ez a közvételindítására, hogy a televíziós hogyan fog alakulni a lineáris és nem lineáris piacokon, digitális piacokon. Fontos, hogy ezek a kérdések felmerültek, foglalkozunk velük. Szerintem a közeljövőben át kell majd írjuk az irányelvet, ám most ez egy jó indítás. You have the floor. Hán úr, a szó. Thank you, Mrs. Uh, President. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözöljük az Európai Parlament jelentését a hibrid televíziózásról. Ez a jelentés egy sor kérdéssel foglalkozik, tükrözi az audiovizuális szektoron belüli konvergencia bonyolultságát. Az Európai Bizottság nemrég kiadott egy zöld könyvet, amely a teljesen konvergált audiovizuális világra való felkészülésre szólít fel, egy nyilvános konzultáció eredménye az IKT technológiák és a televíziózás konvergenciája lehetőségeket és kihívásokat tartogat, a céljainkat is befolyásolja, és kihatással van a szakpolitikai területen vallott értékeinkre is. Örvert e, asszony e, jelentése hozzájárul e, és adalékot nyújt a zöld könyvhöz a hasznosság, a jelenlegi, a jelenlegi szabályozói környezet hasznosságáról van benne érdekes mondani való. Mi magunk egy nyilvános konzultációt folytatunk erről a témáról, várjuk a válaszokat. Ami az audiovizuális szektoron belüli növekvő konvergenciát illeti, illetve annak hatását az audiovizuális irányelvre, ott már egy sor gondolat fogalmazódott meg. Vannak, akik azt mondják, hogy az irányelv még mindig működőképes, mások ezt nem így gondolják. Az önszabályozás elvét is újra és újra felvetik. Erről szól, ezekre tér ki a zöld könyv is. A bizottság előítéletek nélkül fogja majd értékelni a zöld könyvre adott reakciókat, amennyiben szükséges, meghozzuk a megfelelő lépéseket. A konzultáció 2013. augusztusáig tart, és mi magunk úgy gondoljuk, hogy folytatódhat az Európai Parlamenttel való jó együttműködés az audiovizuális politika jövőjét, illetően legyen szó jogalkotási vagy egyéb kezdeményezésekről tartjuk magunkat az európai értékekhez, a gazdasági célkitűzésekhez és a kulturális sokszínűség elveihez. Köszönjük, biztos úr! Kedves kollégák, ezzel lezárom a vitát a hibrid televíziózásról. 12 órakor következik a szavazás, többek között erről a témáról is, 5 perc szünetet rendelek el.